Az első jelentés, amiről szavazunk, a Szemfeld jelentés, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása. Egyben szavazunk a jelentésről, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se avete votato tutti. Mindenki szavazott? Un attimo allora. Akkor még várunk. La votazione è chiusa Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Lange jelentés. A kerekes járművekre vonatkozó egységes műszaki előírások jelentésre egyben szavazunk, név szerinti szavazás megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Pizas Excel jelentés. Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás Horvátország csatlakozása. Egyben szavazunk a jelentésről, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kavada jelentés megerősített együttműködés a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei terén. Egyben szavazunk a jelentésről. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Anderson jelentés a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról. Jegyzőkönyv a WHO keretezményéhez. Egyben szavazunk a jelentésről, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ferber jelentés, pénzügyi eszközök piaca. Kettes indítvány. Aki támogatja, emelje fel a kezét. Aki ellene van, tartózkodik, elfogadtuk. Az egyes blokk okafogyott, a bizottsági jelentésről, javaslatról szavazunk, készfelemelések mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a teljes állásfoglalás tervezétről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Még egy Ferberféle jelentés, a pénzügyi eszközök piacai, a piaci visszaélések és az értékpapír kiegyenlítés. Kettes módosító indítvány. Mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes jogafogyottá válik, a bizottsági jelentéstervezetről szavazunk, készfelemeléssel mellette, pedig elfogadtuk név szerinti szavazás a jelentésről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Stiles jelentés. A számvevőszék egy tagjának kinevezése, a Sergius úrról van szó titkos szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Préda jelentés. 2015 évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célok koherenciájáról. A nyolcas bekezdés követően van egy szóbeli módosító Gerenc úr részéről, akinek megvan a lehetősége arra, hogy most felszólaljon öné a szó. Mikrofono. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Köszönöm, elnök úr. A következő módosítót javaslom. Az Európai Parlament egy arbitrás mechanizmust javasol, az Európai Bizottság által való végrehajtásra, hogy eh, a politikák koherensebbek legyenek, és megszűnjön a különböző Európai Uniós politikák közötti divergencia, mert a bizottságnak politikai felelőssége ennek a konvergenciának a megteremtése a CPD-n belül indoklom. Ha elfogadjuk ezt a módosítót, akkor ezzel nagy többséggel a 2013-as döntésünket erősítjük meg a CPD-ről. Ha elutasítjuk azt, akkor egy nélkülözhetetlen eszköz ről döntünk az arbitrás területén, és ezzel hozzájárulunk a koherencia politikának a tehetetlenségéhez. Devo chiedere se c'è op- azt kell, hogy megkérdezem most, hogy van-e, aki nem ért egyet ezzel a szóbeli módosítóval, mert ha legalább 40 képviselő föláll, e Akkor a szóbeli módosító indítványt nem tudjuk figyelembe venni. Átérünk a következő szavazásra. A tízes bekezdéssel kapcsolatos egyes módosító készfelemeléssel mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 11-es bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartozkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés. Eredeti szöveg mellette, ellene, Tartoskodik. elfogadtuk. 18-as bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, Tartoskodik. elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es bekezdés, négy részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdés, az eredeti szövegről szavazunk megint, mellette, kézfelemeléssel, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es bekezdés két részben első rész, mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as bekezdés, eredeti szöveg három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as bekezdés két részben, első rész, két mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es bekezdés, kész felemeléssel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az E preambulum mellette, ellene tartózkodik, ha nem emelik föl a kezüket, akkor nehéz látnom, hogy milyen a szavazás aránya, úgyhogy most ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F preambulum. Készvállalása mellette ellene tartózkodik, és ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes jelentésről szavazunk. a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Helbuch jelentés, új élemezés és táplálkozás biztonsági szövetség. Kettes bekezdés, két részben, első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, felmeléssel, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés, felmeléssel, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös bekezdés, második alpontja, az eredeti szövegről szavazunk, készfelmelése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as bekezdés, készfelmelése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es bekezdés, két részben, első rész, készfelmeléssel, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös bekezdés, két részben, első rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, készfeleléssel, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 28-as bekezdés, készfelemeléssel, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34-es bekezdés első pont, két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es bekezdés második pontja. Eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 34-es bekezdés, 6-os pontja, két részben, első rész készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os bekezdés, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 59-es bekezdés, két részben, első rész, készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második bekezdés mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es bekezdés mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-ös bekezdés készfelelése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os idézet eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C. Preambulum pont. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most szavazunk a teljes jelentésről. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szoloján jelentés. A nemzetközi számviteli standardok értékelése. A teljes jelentésről szavazunk, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Van Orden jelentés. Béketámogató műveletek. Az EU kötelezettség vállalása az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában. Hatos bekezdés, eredeti szöveg kész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences bekezdés három részben, első rész kész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész kész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13-as bekezdés, készfelemelés mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as bekezdés, név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es bekezdés készfelemeléssel mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as idézet két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. N preambulum pont két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes jelentésről szavazunk, a név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Cseszák jelentés. Az élelmiszer ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Az Agri Szakbizottság részéről van egy módosító, az egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes, még mindig az Agri Szakbizottság részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a teljes jelentésről szavazunk név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. McIntyre jelentés, fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai az Európai Unióban. Ötös bekezdés két részben, első rész kész van és mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. második rész név, név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés két részben, első rész készfelemeléssel mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés kész felemeléssel mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdés, három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész, szintén név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös bekezdés. Itt is név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es bekezdés három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 28-as bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as bekezdés, név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 31-es bekezdés két részben, első rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész okafogyott. 32-es bekezdés két részben, első rész készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es bekezdés három részben, első rész készfelenssel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második részt név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Mi történt? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os, 47-es bekezdés, 46-os bekezdés, mondja az elnök, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 47-es rendelkezés név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as bekezdés két részben kész felemeléssel, első rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 70-es bekezdés két részben első rész kész készfelemeléssel mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 74-es bekezdés, első rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B. Preambulum pont, eredeti szöveg két részben, első rész készfellenssel, mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C. Preambulum.3 pont három részben. Első rész készfelelnéssel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással mellett, illetve megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. I preambulum pont eredeti szöveg név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Q preambulum pont két részben készfemeléssel első rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. R preambulum pont két részben. Első rész készfeleléssel, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. És most a teljes jelentésről szavazunk, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hújtem a jelentés. Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban. Tízes bekezdés, eredeti szöveg. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es bekezdés, készfelelőssel, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 31-es bekezdés kész femeléssel mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, 31-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es bekezdés, 5 részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette kérem, hogy emeljék fel tényleg a kezüket, mert különben nem látom jól. Akkor még egyszer második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, kéz felemeléssel, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Negyedik rész, mellette, ellene tartozkodik. Szerintem elfogadott, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötödik rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 33-as bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. A preambulum pont eredeti szöveg négy részben, első rész felemeléssel mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette készfeleléssel ellene tartózkodik, elfogadtuk. C preambulum pont két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D preambulum pont, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. I preambulum pont két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. J. Preambulum pont két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizik? Jó. Második rész. J. Preambulum pont. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kevéssel. Most szavazunk a teljes jelentésről név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Itt véget ér a szavazás. És most átérünk a szavazat magyarázatra. Miközben a kollégák elhagyják a termet, tartsunk egy két perces szünetet, egy perces szünetet, egy perc, és már is kezdjük a szavazat magyarázatot. áttérünk a szavazatmagyarázatra. Markus Ferber jelentés, pénzügyi eszközök piaca. Polcsak képviselője a szó, egy percben önél szó.